Muito bom dia, caros colegas. Está aberta a sessão. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Akkor megkezdjük az ülést. Kezdjük el a reggeli műsort. A mai első napi rendi ponttal indulunk, ami az unió közös álláspontja az ENSZ New Yorki éghajlat politikai csúcs találkozója előtt a bizottság nyilatkozatát fogjuk meghallgatni. Az ülés kezdetén üdvözlöm a biztos urat, és megköszönöm neki, hogy eljött, és Kenyete úr kap most szót. Tisztelt elnök úr! tisztelt képviselő! Ma reggel az új klíma csúcsra felkészülve találkozzunk. A csúcsa kapcsolatban az Európai Bizottság szeptember 11-én elfogadott egy kommunikációt az Európai Tanácsal és Parlamenttel együtt felkészülve a csúcsra, hogy a szakpolitikákat megerősítse és a felgyorsított ambíciókat nyilvánossá hát tegye. Az Európai Uniós vezetők a csúcson, beleértve az Európai Tanács elnökét Donald Tuskot, átfogó módon és koherens módon fejtették ki Európa álláspontját és céljait. A, a mi történetünk az egység, az elhatározottság és az ambíció története, ugyanakkor a egyes tagállamok módszertanait is egyesíti. Az Európai Uniós narratíva a csúcson a következő elemekre épül először is. Építünk arra a, azok az eredményekre, amelyeket a 2050-es klímasemlegesség stratégiában értünk. Aztán a nemzeti hozzájárulások összefoglalása részletes intézkedésekkel, a harmadsorban pedig tervezése és szervezése a, végleges végrehajtásnak, és folyamatos mérés ezeknek a célokhoz. Múlt júniusban az Európai Uniós több, vezetők többsége támogatta a bizottságnak azt a célját, hogy 2050-ig Európa klímasemleges legyen. Ez kivételes előrelépést jelent a kihívások fényében. Az Európai Unió 2000, 1990 óta növeli a klíma ellen változás tevékenységet. 22 százalék volt 2017-ig az és a GDP -e közben 58 százalékkal nőtt. A, a 2030-as jogszabályok teljes végrehajtása nagyon nagy többséget élvezett a tanácsban is, és a parlamentben is, és a 2018 és 30-ig való csökkentés kétszeres gyorsítást tárgya az az irányítási mechanizmus, amelyet e, meg kell szervezni ahhoz, hogy gyorsított módon lehessen ezt elérni, ezt a semlegességet. Ha teljesen végrehajtják ezt, akkor a 2030-es intézkedés lehetővé teszi, az Európai Unió csökkentse üveghatás okozók az a kibocsátás 45%-kal a 90-es szinthez képest. Ez messzebbre megy, mint az Európai Unió nyilvános célja. És amely 2030-ig 40%-kal csökkentette volna a kibocsátást. A 2030-as célok teljesítése hosszú távú eredményeket is hoz, majd 2030 után és jó irányba vezeti az Európai Uniót 2050-ig. Minden mellett az Európai Unió már most is arra használja a költségvetését, hogy a beruházásokat úgy szervezze, hogy konkrétan hozzájáruljanak a klímacélokhoz. 20%-os a mainstreaming cél a mostani költségvetésben, 200 milliárd eurós tételt jelent ez a, a, a szénmentes gazdaságra átállásra. A 2021-27-es időszakban is fennmarad ez a lendület. A tanács és a parlament megtárgyalta, és a bizottság azt javasolja, hogy 25%-a teljes költségvetésnek, azaz 385 milliárd euró, specifikusan klímareleváns célokra menjen, és a többi is a klímacéloknak megfelelő módon kerüljön kiadásra. Az átállás a klímasemlegeségre súlyos beruházási kihívást jelent, amelyet már a következő években teljesítenék kell. A tiszta energiarendszerekből a beruházás, a tiszta mobilitás, a tiszta energetika. A, azt kell biztosítsa, hogy nem csak ö, megfelelő módon álljunk át, hanem azt is, hogy csökké, tovább csökkentsük az üvegházhatóságot a kihozására. A beruházások léptéke, jól tudjuk, hogy nem csak túlmutat a közszektor képességein, a magánszektornak is hozzá kell járulnia mindehez. Ahhoz, hogy magánberuházásokat vonzunk ezek célok felé, az Európai Unió már most is elindított olyan feltételrendszereket és ösztönzőket, amelyekben befektetők a klímacélodnak megfelelő témákban ruházhatnak be, például a cselekvési terv, a fenntartható növekedésbe és meg ahhoz kapcsolódó jogalkotási Fókuszálunk az, az ellenálló képességhez, az alkalmazkodó képességhez Európában. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, fel kell építenünk az Európai Unió adaptációs stratégiáját, ehhez nemzeti kooperációs erőfeszítésekre van szükség. Ennek érdekében az Európai Unió felgyorsítja a kooperációját pénzügyi és technikai területen más partnerországokkal. A nemzeti hozzájárulás élvezi a támogatásunkat, főleg a kritikai, kritikus szektorokban az energiahatékonyság és az energiatermelés vagy a mezőgazdaság nem csak arról van szó, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszik az ilyen területen, és fejlesztési segítséget is nyújtunk 70 milliárd dollár értékben az elmúlt évben, hanem arról van szó, hogy a az Európai Unió tagállami is önmagukban jelentősen hozzájárulnak, sőt megduplázták 2010 óta a támogatásokat, mint egy 20 milliárd euró értékben. Szeretnénk felgyorsítani az alkalmazkodást a klímaváltozáshoz, ehhez megfelelő beruházásokra van szükség, amiket az Európai Beruházási Bank finanszíroz jogilag kötelező megállapodásokat kívánunk kötni, amely biztosítja azt, hogy a klíma a cselekvést hatékonyá tesszük. A klímaváltozás globális probléma és globális megközelítést igényel. Mi Európában vállaljuk a részünket ebből. Eddig is ezt tettük, de annak érdekében, hogy hosszú távú céljainkat elérjük a hőmérséklet emelkedés területén, még többet kell tennünk. Ez azt is jelenti, hogy egy üzenetet küldünk mások számára, kommunikálnunk kell, hogy mit akarunk elérni. Azt is tudjuk, hogy még nem értük el a céljainkat. Bármennyit is tettünk, továbbra kell erősíteni ambícióinkat, és a következő években az erőfeszítéseket meg kell sokszoroznunk, hogy az Európai Unió elérje a céljait ezen a területen a New Yorki csúcs találkozó csak arra a következtetése juthat, hogy többre van szükség. Európa reagálni fog erre a felszólításra. Az Európai Parlament és az az megválasztott eh, elnök politikai mutatása eh, azt jelenti, hogy az eh, Európai Parlament kész támogatni ezeket a feladatokat, és a megfelelő úton jár. Elvárom egyébként, hogy folytassuk a munkát ezen a területen kemény fellépéssel, és építsük az eddig elértekre. Meggyőződésem, hogy ez egy jobb jövőbe vezet majd. Egy prosperáló és versenyképes európai társadalomhoz tudunk hozzájárulni ezekkel a lépésekkel, amelyeket említettem. Úgy gondolom, hogy ez a világ eh, érdeke is, és eh, a világ követni fog bennünket a klímafellépésben. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, a fenntartható fejlesztési célokkal foglalkozó csúcs találkozó rendkívül fontos, és eh, a legmagasabb szintű politikai fórumról van szó ebben az esetben ezen a területen, és az összes érintett szereplőt felszólítjuk arra, hogy csatlakozzon az a munkához. Itt lehetőség nyíl arra, hogy a 27-es agendát elfogadjuk, és a politikai ajánlásokat tegyünk, amelyeket mindenki el tud fogadni, és amelyet mindenki követni tud. Úgy gondolom, hogy a politikai nyilatkozat egyértelműen arra fog mutatni, hogy felgyorsítsuk a cselekvést ezen a területen. Úgy gondolom, hogy a 20-30-as agenda céljait meg kell őrizni, ez konkrétan azt is jelenti, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás a szinergia keretében kell, hogy megtörténjen a párizsi megállapodás alapján. Konkrétabban kell megfogalmaznunk a környezetvédelmi céljainkat, és eh, hogy hogyan tudjuk fenntartható fejlődési pályára állítani a gazdaságunkat mindenek előtt eh, a, te, a tengeri területen is foglalkoznunk kell a lehetőségeinkkel. Úgy gondolom, hogy az egész világon ö, a, látnunk kell, hogy az egyelőre elértek nem jelentik azt, hogy képesek vagyunk ö, reagálni. Egyes trendek kifejezetten negatívak, a globális felme, felmelegedés, a biodiverzitás megszűnése és más területekre is sorolhatnánk. Mindenképpen szükség van, hogy fel, megerősítsük a fellépésünket ezen a területek, területeken. A 2030-as agenda és a Párizsi megállapodás alapján kell terveznünk a további további lépéseinket. Most arra a következtetése jutunk, igen tisztelt képviselők, hogy az Európai Unió erősen támogatja a klímafellépést. Tegyük ezt egy pozitív sztorivá, és nemzetközi szintéren képviseljük egyértelműen az álláspontunkat, és legyünk élenjárók a klímafellépésben. Ez az, amit elvárnak tőlünk a polgáraink és ez azt jelenti, hogy mindenhol Európában és a világon globális szinten a jobb jövő érdekében mobilizálni a cselekvésünket. Köszönöm. Köszönjük, biztos úr. az előadását és az információkat amelyeket hallottunk öntől, beleértve azokat az üzeneteket, amelyeket az Európai Bizottság New Yorkban átadni készül, és most erről fogunk beszélni. Következnek a kollégák hozzászólásai. McGuinness asszony kap először szót, tessék önni a szó asszonyom. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos úr, nagyon is tudatában vagyok annak, hogy az ENSZ főtitkára azt mondta, hogy ne beszéddel készüljenek, hanem cselekvési tervvel, és valójában itt mi most csak arra vagyunk képesek, hogy beszédet mondunk, és kötelezettséget vállalunk amellett, hogy teljesítjük a vállalásainkat, tudatában annak, hogy ez nem mindig szokott bekövetkezni. Tudatában vagyok a négy fejlesztési célnak, amelyből négy nem valósul meg, a kettes, az éjséggel területekkel kapcsolatos, ahol nagy eredményeket értünk el. A FAO a közelmúltban mutatott rá, hogy romlik a helyzet, és 820 millió embernek nincs elég élelme. Emellett növekszenek az egyenlőtlenségek, tehát a tízes SDG sem valósul meg a biodiverzitás és klíma kérdésében sem sikerül olyan fellépéseket elindítanunk, amelyek a cél érvényesüléséhez vezetnének. Visszatérve egy pillanatra az éjség problémájához, hadd mondjam el, hogy ez egy nagyon nagy kihívás szakpolitikai koherencia szempontjából is Európában és a világon is. A Lancet jelentésben eh, a fenntartható intenzifikálásról volt szó, ugyanakkor eh, fogalmunk sincs ebben a házban sem, hogy ez ténylegesen hogy fog kinézni. Az biztos, hogy ebben a házban is alapvetőbb vitát kell tartani a különböző szakbizottságok között erről a kérdésről, és remélem, hogy ez az új parlament, ami most felállt, jobb koordinációt hoz majd a bizottságok között, ami a klíma problémát illeti. Tudjuk, hogy vannak problémák, ráadásul a fiatalok próbálnak minket cselekvésre ösztönözni, ugyanakkor természetesen eh, készen kell állnunk nekik is, és a fiataloknak is eh, arra, hogy a fogyasztási szokásainkat megváltoztassuk annak érdekében, hogy ezeket a nemes, de elérhető célokat teljesítsük. Eh, aztán az óceánok és szárazföld vonatkozásában is Európa már komoly lépéseket tett. Az ENSZ-ben arra kell rábírni a kollégáinkat, hogy a többoldalúság, a multilateralizmus fontos. Sajnálatos módon ez romlott az egyezmény aláírása óta. Remélem, hogy a delegációnk mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen a területen dolgozzon, és ez növek, növekedni fog, illetve javulni fog a helyzet, a delegáció pedig erősen ezt fogja hangsúlyozni. Köszönöm. Dali asszonynak adom meg a szót. Thank you, Chair. Commissioner colleagues. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. Minden az időzítéstől függ, és a csúcsal kapcsolatban tudnunk kell, hogy kritikus fontosságú a globális klímaválsága megoldásában. Egy olyan klímatervben kell megállapodjunk, amely általános ambíciós szintet jelöl ki, és biztosítja, hogy az átállás megtörténik, miközben a megfelelő pénzügyi eszközöket is biztosítja, valamint horizontális szakpolitikákat, amelyeket együtt kell meghatározzunk. Ahogy most áll a dolog, még akkor is, hogyha a 2030-as vállalások teljes mértékben megvalósulnak, sem leszünk megfelelő pályán ahhoz, hogy a Párizsi megállapodás céljait hozzuk. Az Európai Uniónak megvan a, a potenciája és a kötelessége is arra, hogy 2030-ig nagyra törően lépjen fel, és fogadjon el egy olyan jövőképet, eh, amely klíma semleges és fosszilis üzemanyagtól mentes jövőt jelent. A dekarbonizációs stratégiát több ágazatra bontva kell meghatároznunk olyan cselekvési tervekkel, amelyek bemutatják, hogy a stratégiát hogyan lehet végrehajtani, hogyan lehet finanszírozni. Ehhez változások kellenek a közlekedésben, építőiparban, iparban, mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban. A klímaváltozás globális kihívás, így a megoldások is globálisak kell legyenek, ahogy a biztos úr maga is utalt erre. Ám az Európai Unió tovább kell folytassa vezető szerepét, támogatva mindeközben a legsérülékenyebb országokat, amelyekre a legnagyobb hatása van a klímaváltozás. Kollektív cselekvésre van szükség, és az Európai Parlament delegációjának tagjaként a csúcson szeretnék erős európai hangot hallatni, amely nem fél attól, hogy nagyra törő programokat terjesz be. Mert a gyenge vállalások alássák a közösségeinket, gazdaságainkat, iparunkat, a gyerekeink, az ifjúság jövőjét veszik el az EU-ban. Csak az EU vezető szerepe révén lehet felgyorsítani a globális fellépést a fenntartó fejlesztő célok érdekében és a klímaváltozás harc célja érdekében. Az EU nem szabad, hogy elijedjen saját felelősségétől. Obrigado, Miriam. Köszönöm, Miriam. Most pedig eh, Rodríguez Ramos képviselőnek adom meg a szót. Eh, señor comisario, efectivamente... El... Eh, Igen, tisztelt biztos úr, a klímaváltozás nem ideológiai kérdés időközben, hanem a túlélésünkről van szó. Gyorsan kell cselekednünk, döntéseket kell hoznunk, olyan dolgokat kell tennünk, amelyeket eddig nem tettünk a történelem során. Ha nem leszünk sikeresek ebben, akkor az egész világon azt látjuk, hogy növekszik a hőmérséklet az évszázad végéig, most még reagálhatunk, megvan a lehetőség erre. Ezért felszólítok mindenkit, hogy figyeljünk a jövő hétre, a legfontosabb hét ez az évben az ENSZ-nél, a fenntartható fejlődés, a klímaváltozás a téma. Ez egy kulcselement. Ez a felszólítás, ez a nyilatkozat nagyon lényeges időpontban születik. Egy évvel azelőtt, hogy az összes érintett fél Párizsban konkrét kötelezettséget kell, hogy bemutasson, hogyan tudjuk a CO2 kibocsátást csökkenteni, hogy ne nőjön tovább a hőmérséklet, hogy 2050-re másfél foknál többel ne emelkedjen a hőmérséklet. Egy olyan időszakban beszélünk erről, amikor megint csak megalapíthattuk, hogy milyen rettenetes következményekkel jár a klímaváltozás idén, áradások, viharok. Az európai Unió igenis képes reagálni. Egy csúcs találkozón nem szép beszédeket kell tartani, hanem cselekedni kell, akciókat, fellépéseket kell bemutatni. Nekünk van egy kötelezettségvállalásunk 2050-re. Klímasemlegesek kívánunk lenni. Az Európai Bizottság megválasztott elnök egy első klímatörvényt is kilátásba helyezett. Ez egy ambíciózus lépés, ennek összhangban kell lennie a pénzügyi erőfeszítéseinkkel, a beruházási paktumról is beszéltünk már. Tehát az Európai Bank, Beruházási Bank egyfajta klímabanká válik majd. Éppen ezért az európai delegációnak tisztában kell lennie azzal, hogy a multilateralizmus körülményei között dolgozunk, és mindenkinek jut egy szerep, az Európai Uniónak pedig vezető szerep kell, hogy jusson ebben. Ez a dolgunk, és fel kell vállalnunk ezt a feladatot. Köszönöm, most pedig a szejkáltat a Chairman. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos úr. Ma ezen a pénteken indult egy, egy hetes cselekvési, globális cselekvési program, igen sok állampolgár részvételével. Erről sokat beszéltünk már. Ezek az állampolgárok sokkal több tevékenységet követelnek, mint amit a világ tesz, beleértve Európát is. Biztos úr, tudom, hogy ez egyik utolsó plenáris ülése ez, de hogy őszinte legyek, biztos látta, hogy a klíma cselekvéssel kapcsolatos mondandója nem nagyon változott az elmúlt két évben. Mindig arról beszél, hogy kétszer harmincig van egy csomag, igyekszünk törekedni a semlegességre, de még nem értik el, de mi vagyunk az egyetlen földrész, ami valamit tesz. Szerintem nem ezt a beszédet várják az emberek az utcán, ők cselekvést követelnek, azt, hogy a politikusok hallgassák meg a tudósok véleményét, nem tesszük a tudományos eredmények nagyon világosak. Tíz évünk van, tíz évünk arra, hogy új gazdaságra átálljunk, és ezt bizony teljesíteni kell. Ez pedig azt jelenti, hogy Európának növelnie kell az ambícióit. És van némi változás az új bizottságban, lehetőség szerint, de fontos azt is tudni pontosan, mit mondanak majd, mit tesznek az új klímajogszabályban. Fontos szerep hárul a bizottságra, mert ha beszélek az ön főigazgatósan dolgozó tisztviselőkkel, nem érzem a sürgességet. Mondják, hogy igen, majd mindenféle eszmecsere lesz, hogy mit csinálunk később. Mi azt várjuk ezzel szemben, hogy Európa növelje az ambíciós szintét legalább mínusz 55 százalékra jövőre, mielőtt a párizsi szakasz elindul. Ez a minimum, amit az emberek elvárnak. Különben az utcák az emberen ismét csalódottak lesznek, mert nem tesz semmit a világ, és különösen nem tesz semmit Európa.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 a biztos úr hozzászólásában ambíciókról, határozottságról beszéltünk. Szerencsére úgy fogalmazott, hogy reális intézkedésekre van szükség. A kérdés most az, hogy felkészültünk-e arra, hogy megvizsgáljuk, hogy mennyire reálisak az intézkedések, illetve milyen lehetőségei vannak az egyes államoknak. Reális beruházásokat terveztünk a következő évekre. Ahhoz, hogy ez egész reális legyen, reálisan hozzá kell rendelni a pénzeket is, a forrásokat, rendkívüli összegekről beszélt, 320 milliárd környezetvédelmi intézkedésekre, ilyen számok hangzottak el, de arról nem beszélt, hogy igazából nincs költségvetése az átállásnak. Az Európai Parlament erre felhívta a figyelmet, egyelőre 5 milliárdról van szó az előkészítések során, én úgy gondolom, hogy ha nagyon ambiciózusak a tervek, akkor ezt figyelembe kell vennünk, és arra kell törekedni, hogy a beruházások erősödjenek. De azt is látni kell, hogy a, a gazdaság elmegy az ilyen országból, ahol túl sokat várnak, oda, ahol kevesebbet várnak el. Kösz, most pedig Kokelis kollégának adom meg a szót egy perc. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A következő héten az ENSZ főtitkára vár bennünket New Yorkban ahhoz, hogy csökkentsük 2020-ig a kibocsátás növekedését, illetve elérjük a zéró kibocsátást 2050-be. Egyébként a tudomány is erre próbál rábírni bennünket. Szólnak a vészharangok, és ezt meg kell hallanunk Európában is és a világon is. Valamit tennünk kell, lépni kell, alapvetően meg kell változtatni a gazdaságot és a társadalmat. Itt jött el az utolsó alkalom arra, hogy ne taktikázzunk, hanem egy stratégiai küzdelmet kezdjünk el a klímaváltozás ellen megfelelve a párizsi megállapodásnak emellett fel kell lépni az egyenlőtlenségek és a szegénység ellen is ahhoz, hogy olyan világunk legyen, amilyet akarunk, ahhoz cselekedni kell, cselekedni azért, hogy a fenntartható fejlődési célok is megvalósuljanak tudományos keretek között, ami pedig az európai szemesztert illeti, ott egy sokkal zöldebb, sokkal szociálisabb bizottságot szeretnénk látni. Szintén fontos az Amazonasról szóló nyilatkozat, illetve a határozat, amiről beszélni fogunk. Eli Evi Eleonora Evi kap szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák ebben a vitában. Van egy elefánt a teremben, mégpedig az, hogy továbbra is a fosszilis erőforrásokra támaszkodunk, ez teljesen szembe megy a célokkal, eh, amelyeket az Európai Unió eh, meghirdetett eh, sok száz milliárd eurót döntünk, költünk erre. Ezek a pénzek nem csökkentek. A New Yorki csúcson konkrét tapasztalatokra van szükség, és ott kell hagyni középtávon a fosszilis erőforrásokat. Emellett hozzá kell nyúlni az adórendszerhez is. Teljesen abszurd dolog, ugyanúgy ez, ez nem akarunk az alapján adóztatni dolgokat, hogy Kínában vagy Amerikában készülnek, hanem a gazdasági hatásuk alapján ez egyébként megfegyel, megfelel a szabadpiaci ö, törekvéseinknek. Köszönöm. Tobé következik. Köszönöm. Biztos, hogy az Európai Unió és tagállamai vezetők a fejlesztési együttműködésben. Ez a szerep egyre fontosabbá válik a mostani politikai időkben. Az Európai Unió volt a vezető erő az ENSZ-ben, amikor a 2030-as napi rendet és az SDG célokat elfogadták. Erre, erre büszkék lehetünk, ám most itt az ideje annak, hogy több cselekvést, több előrelépést érjünk el az összes SDG cél mentén. Nagyon örülök annak, hogy azt látom, hogy a bizottság megválasztott elnöke úgy tűnik készen arra, hogy több cselekvést vállaljon, és minden új biztos hozzá kell járuljon az SDG célok eléréséhez a maga tárcája részéről, ám még több vállalás kell ahhoz, hogy elérjük ezeket a célokat. Ezért várom azt, hogy jövőheti csúcson a delegáció társelnökeként ott lehessek, mert úgy gondolom az EU-nak olyan szerepet kell vállalnia, amely révén biztosítható, hogy mi irányítjuk a szakpolitikákat a megfelelő irányba. Ehhez meg az kell, hogy a multilaterális világrend mellett kiálljunk, és egy eredményorientált Európai Uniós fejlesztési politikát hozzunk létre. Köszönöm. Köszönöm. Most Oda Budman kapszott két Uh, Kedves kollégák, elnök úr! Egy héttel a New Yorki uh, közgyűlés előtt a fenntartható fejlődésről beszél mindenki, az üzletemberek, a politikusok, az egész világon. De mit is jelent ez valójában? Jó úton járunk? Nem a céljainkat nem érjük el globális szinten, mert nincs elég forrás, meg nagyon lemaradtunk a globális fejlődésben, mert a politikai akarat is hiányzik a határozott fellépésre. Ezt radikálisan meg kell változtatni, igen, valóban. Mindenek előtt az alacsony jövedelmű országokban 530 milliárd dollárra van szükség évről évre, hogy tényleg haladást érjünk el a fenntartató fejlesztési célok területén. De amit most teszünk, az és amit elvárunk, és soknak tűnik, az 05 a globális GDP-nek. Miért nem vagyunk hajlandók ezt a pénzt elkölteni? a megfelelő célokra, jó fűtésre, vízellátásra, egészségügyre, megfelelő élelmezésre a gyermekek számára az egész világon. Ha látunk is pragmatikus haladást északon, ez nem elegendő. Még mindig nem tudjuk megoldani, hogy olyan nagy igények lennének, például az erdőírtásnál a húsfogyasztásunk miatt, és a, nem tudjuk kezelni a problémáinkat, ezek egyre nagyobbak. Meggyőződésem, hogy a haladás területén a legfontosabb kérdés, a kulcskérdés az az igazságtalanság és a jogtalansággal szembeni fellépés, az egyenlőtlenség elleni fellépés. Az embereket képessé kell tenni arra, hogy erős intézményekkel saját kezükbe vegyék a sorsokat multilaterális keretek között, jobb oktatással, akkor a következő generációnak esélyt kell adnunk, és ezt az esélyt várjuk el ettől a csúcs találkozótól. Köszönjük, Udo. Katrin Sabó következik. Monsieur le Président, cher... Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, a következő héten, eh, amikor néhányan az ENSZ-ben eh, leszünk majd azért, hogy felhívjuk a klímacselekvésre és a fenntartható fejlődésre a figyelmet. Ezzel egy időben a klímaszakértők eh, egy speciális jelentést fognak kiadni az óceánokról. Valójában négy évvel ezelőtt követeltük már ezt, megismerve a riasztó adatokat. Az óceán ég, és évek óta a klíma tárgyalások folynak arról, hogy milyen szolgáltatásokat tesz az óceán az emberiségnek, és egész egyszerűen az oxigén felét adja ez a másik tüdeje a földnek, a mangrovák, illetve az egyéb élővilágok 3 milliárd embert táplálnak, illetve tartanak el, ugyanakkor az extrém klímaerőszak ezt veszélyezteti. A ciklonok erőssége az óceánok felmelegedésén történetének következménye a hőmérséklet növekedése, az oxigénhiány, illetve a, az óceán savasodása olyan dolgok, amik tovább folytatottak, és félünk, hogy mi lesz ebben a jelentésben. Végre ez egy olyan téma lett, amely az Európai Bizottságot is mozgósítja, Vella biztos munkájának köszönhetően. Kína, Kína egy kék kopot akar tartani, bocsánat, a akar egy kék kopot tartani a következő alkalommal, és oda kell figyelnünk a kibocsátások csökkentésére, különösen a tengeri közlekedés által az első tengeri térségként Európának nagy felelőssége van, hogy eljátsza a vezető szerepet, ez nehéz lesz. Ez várja majd a zöld-kék új alkú biztosát. Örülök, hogy ilyen nevű rang fog majd létezni. Az óceán ezt várja tőlünk. Köszönöm szépen. Eli McLeod következő. Elnök úr, pénteken több ezer fiatal vonul fel Skóciában, és több millió más fiatal is Európa szerte, hogy azt követeljük, hogy mi választott politikusok egy nagyra törő klímacselekvést fogadjunk el, és olyan szakpolitikákat, amelyek a földgolyó igényeit szolgálják ki. Az ENSZ klímacsúcsának delegációjaként el kell vigyük ezt a hírt oda, hogy mi az EU-ban az előttünk elő kihívást vállaljuk, merész cselekvéseket lépünk meg a párizsi célok érdekében az 1,5 fokos cél érdekében. Másokat is meg kell győznünk erről, és ezt kell végrehajtanunk. Hazám Skócia már bejelentette, hogy klíma sürgősségi helyzet van, értelmes lépésekre van szükség, hogy a klímaváltozást lassítsuk, és minden országnak az EU-n belül és azon kívül is vállalnia kell a ráeső részt. Az EU-nak morális kötelessége, hogy vezesse ezt a folyamatot, ösztönözze azt a globális ambíciót, amelyre sürgető szükségben, és Skócia is ezt teszi. Köszönöm, most pedig szót adom Szilvia Limernek egy. Während im Dezember mal wieder Decemberben a klímacirkusz Csillében ülésezik, több mint 25 ezer résztvevő, olyan résztvevőkről van szó, akik ebből élnek, hogy megmentik a klímát és körbe repülik a világot, több millió kilométert repülve, és nem tudom hány tonna, nagyon csúnya CO2-t bocsátanak ki, miközben aztán ilyen álszent módon a média előtt sírnak ezzel hogy mennyi CO-t bocsátunk ki, CO2-t bocsátunk ki. A keményen dolgozó ö, adófizető polgár fizeti mindezt, erről ne is beszéljünk. A legfeljebb célokra mennek Marrakesra, Lima, Peruban, Dél-Afrika, Báli 2007-ben. Sorolhatnám a szép célokat, ahol tanácskozni szeretnek, és újabb és újabb horror szenáriókat fedeznek fel, de odahaza gondoskodnak arról, hogy egyre kevésbé lehetséges repülni a polgár számára az autó, tót, mint a szabad mozgás lehetőségét korlátozzák, és persze a csúnya húsról ne is beszéljünk, sorolhatnám tovább is. Amennyiben meg kérdés vannak ilyenek, én ott leszek Csillibe decemberben a CO2, nem lesz a legnagyobb problémám ott. Köszönöm szépen, igen, tisztelt publikum, mára befejeztem. Köszönöm, most pedig Megadom Visznyevska kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Már ma is elmondható, hogy az EU a legnagyra törőbb a klímaszak politikájában. Ezért nem hiszem, hogy most, egy, most új vállalásokat kéne tennünk például New Yorkban. Nézzük azt a tényt inkább, hogy egy túl restriktív európai klímapolitika azt is magával hozhatja, hogy nem leszünk elég versenyképesek. Az európai iparokat sújtjuk, azok versenyképességét. Lássuk, mi történt például az acéliparban. Elöntenek bennünket olyan olcsó termékek, amelyeket Kínában gyártanak. Ezt hozta magával az európai klímapolitika, nem mást. Importálunk olyan termékeket, amelyeket máshol állítanak elő, és ezzel veszítünk. Gazdasági erőnkből veszítünk munkahelyeket. Az energia szegénységet is említeni kell. 45 millió európai szenved az szegénységben, az EU-ban. Ezt is látnunk kell. Persze, én is mellette vagyok, hogy védjük meg a klímát, ám az átállás méltányos kell legyen, figyelembe kell vegye a, azt a, az egyes tagállamok széttartó energiamixét. Lengyelországban is például erősen támaszkodunk a szénre. Jelenleg ezért kell igazságos az átállás. Köszönöm. Most pedig Szilvia Modig kap szót egy percre. Kiitos, arvoisa puhemies. Paras kilpailukyky... Köszönöm szépen, elnök úr a legjobb tényezője a versenyképességnek az, hogyha úttörő szerepet játszunk egy változásban. A jövő nyertesei azok, akik rá tudnak hangolódni az új feladatokra. Látnunk kell, mit vár el tőlünk a klíma a biztos úr említette a célokat. 2030-ig az 45% nem elegendő, legalább 50%-os csökkentésre van szükség. Ez megint csak egy példája annak, hogy miközben szépen beszédeket tartunk, nem vagyunk elég ambíciózusak. Úgy gondolom, hogy a fellépésünket tudományos információk alapján kell koordinálni, kialakítani a klímaváltozás, az egyenlőtlenség, a hulladékok, a biodiverzitás csökkenése óriási problémát jelent. Folyamatosan csökken a biodiverzitás, a sokszínűség, és ne felejtsük el azt sem, hogy a Földünk ellenálló képességről van szó, hogyan képes a felmelegedésre reagálni a Föld. Ezért aztán fontos, hogy a gazdasági növekedés mellett foglalkozunk a tényleges jóléttel is. Válaszokat kell adni azoknak a fiataloknak is, akik az utcára vonulnak, és elvárják tőlünk, hogy fellépjünk. Péter Líza a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! A megválasztott bizottsági elnök asszony Ursula von der Leyen azt mondta, hogy a szenvedély, a meggyőződés és az energia magával ragad, amit a fiataloknál látok. Ők azok, akik az utcáinkon és a szíveinkben a, hallatják a hangjukat. Ursula von der Leyen csak támogatni tudom abban, hogy együtt járjunk egy utat a klímasemlegesség felé, és az Európai Unió célját 2030-ig szeretnénk megemelni. De azért óvnék attól is mindenkit, hogy folyamatosan önmagunkat kárhoztassuk. Igenis, az Európai Unió eddig is avantgárd a klímavédelemben. Mi vagyunk az egyetlen nagy gazdasági közösség a világon, az egy, egyetlen nagy kibocsátó, amelyik olyan törvényeket fogadott el, amelyel meg túllépjük azt, amit Párizsban elfogadtuk. Ez nem elég, ezt tudjuk, dolgozzunk tovább rajta, de szerintem a nagy szennyezőkre figyelni kell nekünk is, és egy párbeszédet kell folytatnunk, mert az a vita, amit itt folytatunk Európában, hogy vannak törvényeink, amelyekkel nem érik a célunkat, és még ennél is tovább akarunk menni. Sajnos ezt a fajta tendenciát, ezt a vitát más gazdasági közösségekben nem látom. A többieket meg kell győzni. Von der Leyen asszony ezt említette is, hogy az érintetteket meggyőzzük, dekarbonizáljuk az ipart, és semmiképp se űzzük ki Európából az ilyen jellegű ipart. A munkahelyteremtés és klímavédelem együtt kell, hogy járjon, akkor leszünk példakép a világon, és akkor tudjuk elérni, amit szeretnénk. Köszönöm. Muito obrigado. Köszönöm, most pedig megadom a szót Mark Tarabellának. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Növekszik az éhezők száma, a biodiverzitás riasztó mértékű és gyorsul a klímaváltozás, miközben veszély fenyegeti a többoldalú együttműködést. A csúcs akkor történik, amikor a sürgőssége az együttműködés megerősítésének a legnagyobb cselekvési tervre van szükség a Párizsi Egyezménnyel összhangban, azonban az eddigi vállalások nem elegendőek ahhoz, hogy két fok alatt tartsuk a felmelegedést. Szükség van arra, hogy a stratégiát megerősítsük annak érdekében, hogy a párizsi megegyezés megvalósuljon, és fel kell lépni a további felmelegedés ellen. A klímafellépés és a környezetvédelem csúcsfontosságúak az éhezés elleni harcban is, amely hozzájárul a migrációhoz. Nagyon fontos, hogy a meghozandó intézkedéseket mindenki támogatja támogassa, e, és e, azok odafigyeljenek a legkiszolgáltatottabb e, népességekre, illetve az alulfejlett országokra. Erős, megfelelő lépésekre van szükség, amelyek révén csökken az egyenlőtlenség, és nem pedig növekszik. Nem szabad vegyes lépéseket elfogadni, hozzá kell járulni konkrétan és pozitívan a jövőhöz. Köszönöm. Köszönöm, és eh, most pedig megadom a szót Frederik Riesse képviselőasszonynak köszönöm, elnök úr. A Jacques Chirac volt francia elnököt parafrazálva elmondhatom, hogy ég a ház, de 17 évvel a Johannesburgi csúcs után azonban a világ szemei ránk szegeződnek, és ez így lesz New Yorkban is, amikor a fő titkár kezdeményezésére összeülünk. Európa jó úton jár globálisan, legalábbis ami az ambíciókat illeti, ugyanakkor az eredmények nem megfelelőek. 20 23%-os volt a, kicsö, a kibocsátás csökkentés a mai napig. Ugyanakkor 2019-ben látjuk az áradásokat, hurikánokat, kánikulákat, és Tudjuk, hogy az eddigi lépések nem elegendőek. Meg kell háromszorozni az erőfeszítéseket azért, hogy kettő fok alá szorítsuk a felmelegedést, sőt ötszörözni, hogyha másfél fok alá akarjuk szorítani. New Yorkban a lehető leghatározottabb és leggyorsabb lépéseket kell megtennünk. És noha tudjuk, hogy csak 9%-áért vagyunk felelősek a kibocsátásoknak, Példát kell mutatni a nagy szennyezőknek, és megmutatni, hogy a lépések erősítik a gazdaságunkat. Ez a lényege annak a Green Deal-nek, amiről der Leyen asszony is beszél, és az első száz nap jogszolgatási munkája, illetve törvényalkotási munkája kitűnő kell, hogy legyen. Karina Deli kap most szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. Sürgősségi jeleket küld a föld felénk, ég az Amazonas, és megfullad a bolygó. A fiatalok félelmükről számolnak be, a tudósok pedig folyamatosan kongatják a vészharangokat. Ezek olyan valóságok, amelyek arra sarkalnak bennünket, hogy nem elég immár, nem, elegek az üre, nem elegendőek az üres szavak, konkrét intézkedések kellenek, és Európának példát kell mutatnia. Az Európai Unió egyetlen állama sem tartja be a párizsi megállapodásban foglaltakat. Ébredjenek fel, minden ágazatot arra kell kényszeríteni, hogy hozzájáruljanak a munkához és eh, ambiciózus adórendszert eh, kell kikényszeríteni a repülésben is. Európának eh, lehetősége van arra, hogy egy hangon szóljon, és meg kell ragadnunk végre az alkalmat. Hogyha önök nem tesznek semmit, akkor holnap nem csak elszámoltathatóak, hanem bűnösek is lesznek olyasmiért, ami gyakorlatilag szinte már büntetőjogi kategória. Um Köszönöm, most pedig egy percre Buszadé Vilába képviselő kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem csak a klímaváltozásról van szó, általában a szennyezésről, és a szkeptikusok ezt vitatják. Nem csak én mondom ezt, hanem a Michigani Egyetem oktatói is, akik vizsgálatot végeztek, Al Gore, Leonardo DiCaprio és sokan mások is így vélekednek, hogy a természetet meg kell védeni. Mi vagyunk azok, akik képviselik a természetet, mert szeretjük a hazánkat. Azonban nem csak erről van szó, arról van szó még, hogy az ENSZ mit tűzött a napirendjére. Itt nem ideológiákról, babonákról beszélünk, hanem a valóságról, a realitásról, tudományos bizonyítékokról van szó. Mindezt alátámasztják ezek a bizonyítékok, a klímaagenda jó lesz a globális vállalatok számára is, és azt is tudni kell, hogy sok munkahely meg fog szűnni ezek után Európában is, és lesznek következmények Afrikában is, hogyha növekszik a hőmérséklet. Sok milliárdról beszélünk, és az európai adófizetőknek kell állniuk a számlát. Köszönöm szépen. Én megadom a szót Mark Botenka kollégánknak. Uh, thank you well. We got... Köszönöm szépen Szerintem arra kell gondolnunk, jól tudjuk, hogy több százezer fiatal Európában nagyra törő és szociális klímapolitikát követel. És még nem tettük meg a szükséges intézkedéseket, hogy ezt teljesítsük. A fiatalokat bizony magukra hagyjuk ezzel, amit most teszünk. Választ kell adnunk egyrészt a növekvő társadalmi egyenlőtlenségekre, másrészt igény van egy tényleges hatékony klímapolitikára, megtakarítási politikákat véget kell, véget kell vetni a politikának, és tömeges beruházásokra van szükség az infrastruktúrába. És kérem, hogy gondoskodjunk arról, hogy a milliárdosok is fizessék meg az adóikat ezen a kontinensen. Ha megfizetnék az adójukat, akkor azt a pénzt fel lehetne használni a bolygó és az emberek érdekében. És végül vegyünk véget, vessünk véget az, a kibocsátás kereskedelmek, ez megint csak a gazdagok érdekét szolgálja világszerte. Ha, ha, ha tudjuk, hogy a bolygó bank lenne, biztos megmentették volna már. Köszönöm, most pedig megadom a szót Krisztián Busoly képviselőnek. Köszönöm, kedves kollégák. A fenntartható fejlődési célok nagyon fontosak, ezt önök is tudják. Fontos előrelépések történtek, csökkent a gyerekhalandóság más területeken is, ugyanakkor nagyon sok tendőnk van, például a biodiverzitás, a klímavédelem, az egyenlőtlenségek csökkentése vonatkozásában. A klíma egy nagy kérdés, egy nagy téma, ugyanakkor csökkenteni kell az egyenlőtlenségeket, és itt most az egészségpolitikáról van szó. Manapság már nem beszélhetünk arról, hogy az egyenlőtlenségek csak az alacsony jövedelmű országokat sújtják, hanem ez a közepes és magas jövedelmű országokra is egyre jellemzőbb. A növekedés fontos, ugyanakkor a növekedés nem fogja önmagában csökkenteni az egyenlőtlenséget ehhez határozott konkrét kitűzés, célkitűzések szükségesek. Köszönöm. Most pedig megadom a szót López képviselőnek.

Tehát itt most olyasmivel foglalkozunk, amely a jelent érinti, mit kell tennünk most, nem csak a jövőről van szó valójában. Itt át kell térni a retorikáról, a beszédről, a cselekvésre. Itt van a párizsi megállapodás, ezt ismerjük Szeretnénk a hőmérséklet növekedést leküzdeni a világon. Az elmúlt évek a legmelegebb éveket jelentették a történelmünk során, és újra és újra látjuk a katasztrofákat. Vegyük például Spanyolországot az elmúlt időszakban komoly áradásokat láttunk Éppen ezért nem csak a beszédet kell átállítani cselekvésre, hanem arról is beszélnünk kell, hogy az Európai Uniónak vezető szerep jár ebben, CO2 semlegessé kell tennünk a gazdaságunkat, milyen 40 százalékos csökkentést irányoztuk elő 2030-ig, de ennél ambíciózusnak kell lennünk, és real, reálisnak is egyben. Egyébként van itt egy ökológiai átalakítás, amely igazságos is kell, hogy legyen minden átalakításnál erről van szó, de infrastruktúráról, energiáról, mobilitásról beszélünk, csillapítani kell a hatásokat helyenként, hogy ne veszítsünk el annyi munkahelyet, hogy szociálisan kiegyensúlyozott legyen ez az átállás, és azt az üzenetet kell küldenünk, hogy a szociális igazságoság és a szociális átal- és az ökológiai átalakítás képes kéz a kézbe járni. Most még van időnk rá. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Morten Petersen kollégánk. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm a biztos úrnak a fáradhatatlan munkáját, amelyel a zöld átalakulás szolgálta az elmúlt ciklusban, és az európai parlamenti választások után Látni kell, hogy a klímapolitika határozta meg sok esetben a választások eredményét. Fiatalok, idősebbek is kifejezték a klímaváltozás elleni fontosságát. Ez megmutatkozott, mint mondottam, a parlamenti választások eredményében, és ez kötelez bennünket. Az EU-nak lépnie kell, teljesíteni az ígéreteit. És ha úgy vegyük a csúcsra, hogy nem tud megállapodni az ambíciós szintben sem, amelyel 2050-ig elérhetjük a, a klíma semleges Európát, akkor bizony ez azt jelenti, hogy komoly házi feladatunk van még, komoly teendők állnak előttünk. Növelni kell az ambíciót, éllovasok kell maradjunk, és a van der Leyen bizottságtól azt kell követeljük, hogy 2030-ig magasabb szintű célokat, kötelező klímacélokat határozzanak meg, és végre kell hajtani az ebből adódó munkát, amelyet folytatva Kányete biztos munkáját. Köszönöm, biztos úr! Tehát utolsó alkalom, hogy találkozunk itt a plenárison, úgyhogy szeretnék még egyszer gratulálni önnek, és sikeres kívánok. Sürgős a teendőnk, e, a teendőnk ezt hangsúlyoznám ismét. Blossz. Plusz kollégának adom meg a Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Május 24-én az Európai Parlamenti választások előtt több millió fiatal klímasztrájkba kezdett. Azért, mert nem cselekednek. A vonatkozó jelentés, a tudományos jelentés, amely szerint csökkenthető a klímaváltozás, és a melegedés arra is rámutat, hogy idő nincs, most kell lépni. Mégsem történt semmi. Az ENSZ csúcsra üres kézzel mennek, nem új, ambiciózusabb cél, klímacélokkal mennek oda. Hát ez bizony kudarc. elnézés, hogy ezt kell mondanom. Ezért most pénteken fiatalok ismét sztrájkba kezdenek Európában, mert maguk nem képesek teljesíteni. Egy üzenetet követelnek, azt mondják klímacselekvést most. Egyszerű ez, olvassák. a Köszönöm, most pedig Isabella Klotznak adom meg a szót. Köszönöm, biztos úr. A világ médiát el fogja árasztani a hétvégén, a héten a New Yorki csúcs információ áradata, a klímaváltozás immár mainstream politika. Az ENSZ azt mondja, hogy határozott jelzést fognak küldeni, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az országok csatlakozzanak. A fellépéshez fontos, hogy végrehajtsuk a párizsi klímamegállapodást. Én sziléziai képviselő vagyok, és szeretném, szeretnék emlékeztetni arra, hogy eh, legyünk tudatában annak, hogy idő szükséges eh, egyes régiókban, szolidaritás szükséges ezekkel a régiókkal szemben. Arra, azokra a régiókra gondolok, amelyek leginkább meg fogják sínleni az átmenetet ugyanis önök New Yorkban majd eh, azokat is képviselni fogják, akik nehéz helyzetbe kerülnének, akiknek több időre van szükségük eh, ahhoz, hogy átálljanak. Eh, eh, ne feledkezzenek meg róluk sem, köszönöm. Köszönöm, most pedig eh, Dolores Monserrat képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Köszönöm az önök munkáját ezen a nehéz területen. Az energia, klímaváltozás kérdéskörében mindig van egy előtte és utána pillanat minden európai számára. Európa vezető szerepet kell, hogy játszon ebben a fellépésben. Egy jobb bolygót kell hagynunk a gyerekeinkre. A Párizsi megállapodás alapvető fontosságú volt. Ugyanakkor annak ellenére, hogy a célok részben megvalósultak, és egy energiaunió felé menetelünk, az öt év bizottsági munkáját összességében sikeresnek tartom. A siker titka a tárgyalási készségükben volt, illetve együttműködési hajlandóságukban. Az ön által hagyott nyom az fenn fog maradni, a szívem mélyéről köszönöm az ön munkáját, nagy megtiszteltetés volt önnel dolgozni a bizottság. Köszönöm, most pedig um, Szebb Dánsz képviselőnek adom meg. Köszönöm szépen. Biztos úr, két év telt el azóta, hogy jelentéstevőként az SDG tárgyában elfogadtunk egy vállalást. Három célunk volt, hogy mainstreamingben megjelenítjük a szakpolitikákban ezeket a célokat, és státuszjelentéseket írunk abban, meddig haladunk 2030 ig célokban. Az elmúlt két évben eh, elég csalódottak voltunk. Nem személyes kudarc ez, hanem rendszer kudarc. Körülötteket meg kell vizsgáljuk az Európai Uniós intézmények, hogyan tudják ezeket az SDG célokat hozni, mainstreamigben megjelenteni a szakpolitikákban. Ezért volt számomra kellemes meglepetés, hogy a biztos jelölt azt mondta, hogy fenntartjuk az erőfeszítést, fokozzuk, és felelősséget vállal a bizottság ezek érdekében. Az a három forgatókönyv, amelyet felvázoltak, abból csak az egyes forgatókönyv az egyetlen, amely abba a pozícióba visz minket, ahova, ahova jutni akarunk. Ez egyetlen realista ö, forgatókönyv ahhoz, hogy fenntartató jövő felé haladjunk. Erős vezető szerepet kell vállalnunk, ez nagyon hiányzik a világszínpadon, borzasztóan hiányzik, és tovább kell lépni abból a, attól a gondolattól, hogy az SDG csak úgy le kell tudni, majd a, a minden más munka végén. Ez mindennél fontosabb. Elnök úr, köszönöm a személyes vállalását az elmúlt években, de kérem, a rendszer kudarcok között ne hunyjunk szemet, és foglalkozunk velük a következő ciklusban is. Köszönöm, és most eh, megadom a szót Walter Flego kollégának. drago... Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztos úr. Örülök, hogy hozzászólhatok ehhez a nagyon fontos témához a jövőnk szempontjából. Hogyha a céljainkról beszélek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy világosan kell fogalmaznunk, és vezetnünk kell a klímaváltozás elleni harcot. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük,